Hölgyeim és Uraim, az illetékes portugál hatóságok tájékoztattak João Nuno Calado Pimentel López képviselő megválasztásáról január 31-i hatállyal. Pimentel López képviselő Inés Krisztina Zuber helyettesíti. A parlament tudomásul veszi megválasztását, és az új kollégánkat köszöntöm, most pedig emlékeztetném arra, hogy a házszabályban rögzített feltételek mellett teljes joggal vesz részt a parlament ülésein és a parlament szerveinek ülésén. Az ügyrendel kapcsolatban Zippel asszony kért szót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék néhány német aktuális események miatt azt megkérdezni, hogy ön elnök úr képes-e fellépni olyan képviselő